Okay, dear colleagues, we can uh, start our meeting. Tisztelt kollégáim, akkor kezdjük el a mai találkozót, mégpedig a 14. napi rendi ponttal a tanács soros elnökségének programját mutatja be Lidia Mus asszony, aki a egészségügyi és nem egyenlőség tárgyában felelős miniszter Luxemburgban, vele tartunk eszmecserét. Nagyon szépen köszönöm, hölgyem, hogy eljött, és felajánlotta nekünk a lehetőséget, hogy eszmecserét tartsunk önnel. Szeretnénk tudni, hogy az elnökségnek mik a prioritásai az ön területén. Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes találkozó lesz, lesznek kérdések a képviselők részéről a prioritásokkal kapcsolatban is, de azokkal a témákkal kapcsolatokban is, amelyek minket érintenek elsősorban, amelyekkel már nagyon régen dolgozunk, és amelyeket szeretnénk minél előbb lezárni a tanácsal tartott tárgyalásokon. Tehát akkor már át is adom a szót Mus miniszterasszonynak, hogy kezdje meg a bevezető beszédét, és aztán majd két kört tartunk, két kérdéskört, fordulót. Először a politikai frakció koordinátorai teszik föl a kérdéseiket, aztán pedig a képviselők. Tessék, átadom a szót, hölgyem. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy látogathattam ide, tisztelt képviselők, a parlamentbe. A soros elnökség mindig nagy kihívás a tagállamnak, de kiváló lehetőség is, hogy részt vehessünk az európai politikában, illetve hogy prioritásokat fogalmazzunk meg. Tizenkettedik alkalommal fordul elő az, hogy Luxemburg ellátja a soros anyagség feladatait, de a jelenlegi helyzet különleges. Mert Európa nehezen lép ki a válságból. Öregszik Európa lakossága, nagyon sok kihívást jelent mindez a közegészségügy számára. új a parlament, amely végre utazó sebességre lépett, új a bizottság, amely munkáját a gazdasági felendülés, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés köré szervezi, de fontos az is, hogy nagyon sok a változás, illetve az innováció. Számomra az is nagyon fontos, hogy a közegészségügy témája, illetve a beteg, mint olyan, nem felejtődött el a bizottság munkaprogramjában. Éppen ezért a luxemburgi elnökség az innovit, innováció és a betegek köré szervezi a prioritásait. Ez nagyon jól illik a luxemburgi mottóba. Unió a polgárokért, ugyanis ez a luxemburgi soros elnökség mottója. Ez tehát a megközelítésünk. A beteg áll a vita középpontjában, és az összes anyagban azt hiszem majd találkozhatnak ezzel a megközelítéssel. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy bemutathatom a luxemburgi elnökség prioritásait a közegészségügy témájában, de a gyógyszerek ről, illetve gyógyszerkészítményekről is beszélek majd, illetve az élelmiszerbiztonságról. Kezdjük az egészségügyel, közegészségügyel. Ezen a téren először is hadd mondjam el azt, hogy van egy olyan téma, ami nagyon közel áll hozzám. Ez a személyre szabott orvoslás. Ez azt jelenti, hogy a beteg és az innováció megfelelő elegyét kell létrehozni. Azzal kezdődik mindez, hogy a betegből indulunk ki, de nagyon fontos, hogy az innovatív kezelésekhez hozzájusson a beteg. Ezek véleményem szerint forradalmasítják orvoslásunkat. A személyre szabott orvoslásnak hihetetlen potenciája van. Tehát célzott kezelést tesz lehetővé, lecsökkenthetjük a mellékhatásokat, és ezzel párhuzamosan sokkal jobb életminőséget biztosíthat hosszú távon. Ez tehát rendkívül fontos a beteg számára, de hatékonyabb és hatásosabb egészségügyi rendszert is jelent. Egy héttel ezelőtt július 8-án egy magas szintű konferenciát rendeztünk a nagy hercegségben, melynek témája a személyre szabott orvosláshoz való hozzáférés volt. A konferencia alkalmával a kihívásokra adott válaszok egy részét hallgathattuk meg. Még mindig nagyon sokan vannak, akik eh, nem hajlandók arra, hogy a klinikai gyakorlatba beférkőzzön az innovatív orvoslás, pedig ez az egyik alapfeltétele annak, hogy mindenki hozzáférhessen a személyre szabott orvosláshoz. A konferencia képezi majd részben az alapját azoknak a következtetéseknek, amelyek a december 8-i, 8-i egészségügyi miniszteri tanács során kerülnek megfogalmazásra. Másik prioritásunk lesz a demencia elleni harc. Itt is nagyon fontos számunkra az innovatív hozzáállás. Sok ember él demenciával kapcsolatos betegségekkel. Említettem, hogy Európa öregszik, ehhez számos probléma kapcsolódik. A neurodegeneratív betegségekkel élő betegek száma nő. Itt külön kiemelném a demes betegeket, ezek a szám, ezeknek a száma nő. Ez igazi szociogazdasági hívások elé állít minket, a luxemburgi elnökség a demenciával, mint, jelenség, mint társadalmi jelenséggel szeretne foglalkozni. Úgy gondoljuk, hogy több ágazatnak párhuzamosan kell reagálni erre a problémára. Rendkívül fontos a másodlagos prevenció, illetve a diagnózis felállítása utáni támogatás, hogy megkönnyítsük azoknak a helyzetét, akik kénytelen, kelletlen, a demenciával kell, hogy éljenek, illetve európai szinten is szeretnénk fellépni. Konkrétan arról van szó, hogy a bevált gyakorlatokat szeretnénk megosztani. Sok tagállamban vannak már ilyen nagyon jól bevált gyakorlatok. Remélem, hogy az imént említett december 8-i tanácsülésen ezzel kapcsolatban is konklúziók születnek majd. A luxemburgi elnökség szeretnénk a határon túli ápolás kérdésével is foglalkozni. Nem sokára a bizottság ezzel kapcsolatban még azt hiszem a nyári szünet előtt megjelentett egy közleményt. Már két éve várunk erre. Már elég hosszú volt az, az időszak a hatályba lépés óta, illetve a jogszabály átvétele óta, ezért nagyon fontos lenne az, hogy felülvizsgáljuk a helyzetet, Kérdés, hogy milyen jogokkal rendelkezik a beteg, valóban rendelkezik egy jogai felett? Illetve mi a helyzet az administratív költségekkel a beteg számára, illetve a állami hatóságok számára? Hogyan tudtak megbirkózni az érintett felek az új helyzettel? Milyen minőségű a tagállamok közötti együttműködés? főleg igaz ez a határos országokra. Tehát kérdés az, hogy a határon átnyúló ápolás kérdését az irányelv után hogy sikerült megoldani. Hölgyeim és uraim, van még egy olyan dosszié, amivel sokat foglalkozott a lett elnökség, teljes joggal. A túlzott alkohol fogyasztás témájával. Azt hiszem egyértelmű volt a rigai informális tanácsülés konklúziója. Ezen áprilisban jó magam is ott voltam. Az az üzenet, hogy új alkoholstratégiára van szükség. A munkálatok elkezdődtek. Megértettük és vettük az üzenetet. konklúzió tervezetünket az első tanácsi munkacsoport ülésen megtárgyaltuk július elején, és ezek a következtetések arra kérnék a tagállamokat, hogy folytassák a tagállami erőfeszítéseket, hogy a túlzott alkoholfogyasztás következményeit próbálják csökkenteni, de arra is kérjük a bizottságot, hogy dolgozjon ki 2016-ra egy olyan stratégiát, aminek ami célzottan az alkoholfogyasztással foglalkozik. Andrió Kajtis biztos úr te fog lépni, tehát egy konkrét javaslata lesz, és a tagállamok várják ezt. Az alkoholtartalmú italok címkézése, illetve a táplálék összetétele nagyon fontos téma a fogyasztók számára, ez alapvető információ lenne. A luxemburgi elnökség alkalmat teremt arra, hogy levonjuk a következtetéseket az ebola válságból, hogyan foglalkoztunk, hogyan kezeltük az ebola válságot az EU-n belül. Andrió Keitis biztos úrral arra fogom majd kérni az egészségügyi minisztereket, hogy vegyenek részt egy miniszteri konferencián, és természetesen számítunk arra is, hogy az Európai Parlament egy képviselője ellátogasson oda. Ez rendkívül fontos. A konferencia alkalmával a járvány egészségügyi dimenziójára fogunk leginkább odafigyelni, milyen tanulságokat lehet levonni az egészségügyi biztonságra vonatkozóan az EU-ban, jövőbeli járványokra gondolván. A libériai fejlemények megmutatták, hogy az ebolát még nem sikerült teljesen ellenőrzésünk alá vonni, és bármikor kialakulhat egy újabb járvány. Ezért fontos az, hogy levonjuk a tanulságokat, és a december 8-i tanácsülésen fogadnánk el az erre vonatkozó következtetéseket. Nézzük a gyógyszerészeti dimenziót gyógyszerkészítmények. Tudom, hogy ez egy olyan téma, ami nagyon érdekli önöket, minket is. Rendkívül fontos anyagról van tehát szó. Maximális figyelmet szánunk majd ennek a témának. Egyértelmű mandátumot kaptunk az EBSCO tanácson, tanácsülésen, június 19-én, melynek célja az, hogy le, a lehető leghamarabb lezárjuk és befejezzük a munkát. Az elkövetkező hat hónapban mindent megteszünk azért, hogy megfeleljünk az önök elvárásainak. A, a mandátum elején a preambuló bekezdésekkel fogunk foglalkozni, illetve megpróbáljuk kiszűrni a technikai inkoherenciákat, amelyek még mindig benne vannak a szövegben, hiszen annyian, átdol, annyian szirált dolgozták az elmúlt három évben, hogy ezt meg kell tisztítani. Utána következnek a három oldalú egyeztetések a parlament részvételével. Remélem már szeptemberben ezek elkezdődhet, elkezdődhetnek. És az ősz elején lesz az, az általános jellegű orientáció. A parlamenti kollégák hogy ők is azt várják, hogy egyértelműek legyenek a szabályok, átlátható szabályrendszerre vágynak, amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy biztonságos és magas színvonalú termékekhez jussanak hozzá. Az innovatív piacon. Aztán másik új anyag, egy rendelettervezet az állatgyógyászati termékekről. A luxemburgi soros elnökség ezt az anyagot örökölte a lett elnökségtől. Tudom, hogy szeptember 22-én fontos szavazás lesz itt a szakbizottságban. Próbálunk minél messzebbre jutni a jogalkotási folyamatban, és így előkészítjük a terepet a parlamenti tárgyaláshoz. Türelmetlenül várjuk a parlamenti szavazást. Térjünk rá az egészségügyi biztonságra, illetve élelmiszerbiztonságra. Elég nagy a törő programunk van, klónozás az első témánk. Az állatok klóno, klónozással történő szaporításának technikáit a tanács vizsgálja. Nyomon követjük az ezzel kapcsolatos munkálatokat. A parlamentben van két, illetve összesen két javaslatról van szó, ezek szétválaszthatatlanok. a parlament módosítani fogja majd ezt az irányelvtervezetet nyilván, és hogyha a módosítókat elfogadják, mindenképpen előrelépést jelent az anyag szempontjából. Az az elképzelésünk, hogy a módosítókat minél hamarabb megvizsgáljuk majd a tanácsban, de nagyban függünk attól, hogy a parlamentben hogyan haladnak a munkálatok. GMO-k engedélyezése. A tagállamok számára lehetőség nyílik a szöveg szerint arra, hogy engedélyezze vagy betiltsa a tagállamok területén a GMO-k használatát. Ez egyértelmű jelzés, a bizottság részéről, hogy a parlament hogyan dönt, annak komoly hatása lesz a tanácsbeli munkára, illetve hogy hogyan haladnak ezek a munkák. A, az Agri tanácsban hétfőn arról döntöttünk, hogy hatástanulmányra van szükség, illetve bizonyos dolgokat tisztázni kell jogi szempontból. Ezt fogjuk megtenni az elnökség során, tehát nagy figyelemmel fogjuk figyelemmel kísérni, hogy a parlamentben hogyan haladnak a munkálatok. Új élelmiszerek engedélyezése, novel food, a luxemburgi elnökség a június 25-i szakbizottság, envi szakbizottsági szavazás eredményét megismertük, tudomásul vettük, a tanács van egy javaslattervezete. Szerintem az engedélyezési folyamatot az újszerű vagy az új élelmiszerek esetében mindenképpen javítani kell. A szavazás azt tükrözi, hogy akár már első olvasatban meg lehet egyezni, és ez rövid időn belül megfelelőbb, modernebb jogi keretet teremtene az új élelmiszerekre. Hogyha persze a parlament elfogadja ezt a plenáris ülésen, valószínűleg októberben, októberre tervezik ezt, akkor fel is kerülhet a tanács rendjére. ami az élelmiszer ellenőrzést illeti, lett elnökség ezzel már foglalkozott, nagyon érzékeny kérdéseket is érintett a lett elnökség, az önök számára érzékeny kérdéseket, de vannak még függőben lévő dolgok, például a főleg a fő állatorvos szerepe kérdéses, de nagyon fontos, hogy hogyan alakulnak a megbeszélések a parlamenttel. Szeptembertől az lenne a célunk, hogy mi hamarabb megegyezünk második olvasatban. Reméljük, hogy a parlamenttel folytatott tárgyalások ebben a rendkívül fontos javaslatban gyümölcsözők és konstruktívak lesznek. Mi készen állunk. Aztán a különböző állati gyógyászati cikkek címkézése. Létezik egy hatályos rendelet, ennek a következményeit, hatásait már láthatjuk. Az előre csomagolt élelmiszerek, vagy állati állati fogyasztásra használt eh, élelmiszerek. Takarmány eh, már eh, új címkézés, ezeken a takarmányokon már új címkézés van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az előrelépés, és elvileg már tavaly decemberben kellett volna egy módosítást tenni, de az informális tanácson ezt bizonyára megtárgyaljuk meg, de először azt gondolom, hogy föl kell mérni a terepet, mit gondolnak a tagállamok erről. A tagállamok a fogyasztót szeretnék védeni, mi is tájékoztatni szeretnénk és védeni a fogyasztókat, vajon például jelen vannak-e a telített savak, ez fontos, tehát a címkézésben lesznek-e határértékek, felső határértékek, vagy lesz-e önkéntes, lesznek-e önkéntes intézkedések. A nem, nem terített zsírsavak is fontosak, az EBSCO tanácson fogjuk ezt megvitatni, és fontosnak tartom, hogy sor kerüljön erre a vitára, hogy a miniszterek kifejthessék a véleményüket az elvről, illetve a szabályrendszerről. Úgyhogy van arra lehetőség, hogy ebben a kérdésben előre jussunk. Végezetül, hadd mondjam el, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy nagyon fontos számomra az, hogy a parlamenttel sikeres legyen az együttműködés. Önök a polgárságot, a lakosságot képviselik, úgyhogy önök fogják megfogalmazni azokat a kérdéseket, ami a lakosságnak fontosak. Az elkövetkezendő hat hónapban mindent megteszek azért, a kollégáimmal együtt, hogy ezekben a témákban haladjunk. Megköszönöm a figyelmet, és örömest válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, és köszönöm ezt a sok információt, amit kaptunk önök, öntől, illetve köszönöm, hogy felvázolta a luxemburgi soros elnökség következő fél vonatkozó prioritásait. Az első kérdéskör a politikai frakció képviselői. Először Péter Lízének adom meg a szót az EPP nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen az elkötelezettségét is. És rögtön a jogalkotásra is rátérnénk. Nagyon sok mindenről beszámolt nekünk, hogy a következő hat hónapban miről kell beszélnünk. És hát lehetség, lehetőség szerint meg is kell egyeznünk. Orvosi termékek, gyógyászati termékek, gyógyászati felszerelések. Nagyon örülök annak, hogy a tanács végre megegyezett, és most már tárgyalhatunk. Hát én nagyon remélem, hogy a luxemburgi soros elnökség alatt le is zárhatjuk ezt a témát. Ha nem, akkor akkor kicsit meg kell hosszabbítanunk, de remélem, hogy előre haladunk. A gyógyászati termékeknél a felügyelet. A felügyeleti mechanizmus nagyon fontos az európai intézmények számára. Ha nem biztosak benne, hogy biztonságos az adott gyógyászati termék. Talán elmagyarázhatná. A tanács úgy döntött, hogy lesz ellenőrzés minden egyes esetben, de csak nagyon kevés termék esetében. A parlament szerette volna, hogyha sokkal több terméket világítanak így át. De hogyha valaki jelzi, hogy probléma van egy gyógyászati termékkel, nyilván nem lehet minden terméket átvizsgálni, mert ez nagyon nagy munka lenne, de ha van gyanú, meg tudna magyarázni, hogy akkor miért nem lesz ellenőrzés több termék esetében? Aztán a diagnosztikát illetően. Azt, hogy tájékozott beleegyezés. Ez szerintem ehhez ragaszkodni kell a parlamentnek. Aztán a klónozás, nagyon közel áll hozzám ez a téma, Egyértelmű, hogy a bizottság javaslata nem elegendő, és hogyha nem mozdulnak el a parlament irányába, akkor nem tudunk tovább lépni. Én tudom, hogy Luxemburg mindig is nagyon barát ország volt, úgyhogy remélem, hogy változik a helyzet. Aztán antibiotikumok, az állatgyógyászati termékek esetében, François nyilván erről még szólni fog. De Szeretném az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát, hogyha kiemelni az emberi, a humán fogyasztásra szánt gyógyszerek esetében. Köszönöm szépen. Thank you very much, and now for the... Köszönöm. Mátiás Gróté a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, illetve miniszterasszony. A gyógyszerekhez való hozzáféréssel igen sokat foglalkozik a parlament, és a frakciónk szempontjából is fontos ez a kérdés. Például a hepatitis C kezelésére vonatkozó, kezelésre használható szóváli nevű termékkel kapcsolatban egy meghallgatást is tartottunk, és a határokon átnyúló egészségügyi ellátás ezzel kapcsolatos vonatkozásait is meg az elkövetkezendő fél évben mit tesznek azzal a jog, azokkal a szok, jogszabályokkal, amikre vonatkozólag ugyan a keret már megvan, a jogszabálykeret. Mit tesznek annak érdekében, hogy ezt a tagállamok jobban ki tudják használni? Ugyanis a tagállamok között nagyon nagyok az egyenlőtlenségek az termékekhez való hozzáférés területén. Amikor egy kérdésfeltevés van, akkor a, a 83% a gondozóknak azt mondja, hogy hiány merül fel a szükséges gyógyszerekben. Hát esetleg meg tudná mondani a miniszterasszony, hogy ezzel kapcsolatban mit tudnak tenni, hiszen frakciónk számára nagyon fontos, hogy a gyógyszerek hez meglegyen a megfelelő hozzáférés, és hogy ezzel kapcsolatban, amit európai szinten meg tudunk tenni, azt meg is tegyük. Az antibiotikum rezisztencia szintén fontos kérdés, a glifozát, amely különösen sokat foglalkoztat minket Európai Uniós szinten. Régiómban is nyilatkozott a környezetvédelmi miniszter egy ebben a témában, és óvaintett a glifozáttól, ami ugye a Roundup nevű növényvédő szeren keresztül gyakorlatilag az ivóvízben belekerül, és azon kívül a nagyon intenzív mezőgazdasági művelés miatt veszélyessé vált. Péter Líze is mondta, hogy vannak olyan új anyagok, antibiotikumok, amelyeknek a felhasználatával kapcsolatban figyelnünk kell. Grosztett asszony is írt egy ilyen jelentést, és ezeket, ezekre elég időnk lesz, hogy kidolgozzuk. Minden esetre a gyógyszer termékekről szóló irányelvvel kapcsolatban nagyon régen várunk már a, arra, hogy ez végre megvalósuljon. Minden esetre minden európai állampolgár állampolgárt ér, érint az egészségügy kérdése, és ehhez képest nagyon keveset teszünk az ügyben. Nagyon kritikus helyzetben van az Európai Unió, egyre kevesebb a pénz, egyre rosszabb helyzetben van minden tagállam költségvetése, ezért nagyon jó lenne, hogyha a határokon átnyúló egészségügyi ellátás témájával nagyon-nagyon sokat foglalkoznánk, hiszen sok behozni valónk van ezen a területen és hogyha megvalósulna a határokon átnyúló egészségügyi ellátás, akkor rengeteg ember ki tudná használni, hogy amit a saját tagállamában nem tud igénybe venni, azt egy másik tagállamban igénybe vehesse. Tehát hálás lennék azért, hogyha ezt megtennék, hogyha ezért dolgoznának. Az alkoholstratégia megint egy olyan fontos téma, amivel sokat foglalkozunk nagyon nagyot csalódtam a bizottságban, mivel ennyire bürokratikusan eh, viszonyult ehhez a kérdéshez, és félretolta gyakorlatilag. Eh, eh, szeretnénk ezért nyomást gyakorolni az önök segítségével és a bizottságra annak érdekében, hogy legyen egy alkoholstratégiára vonatkozó javaslat izgalommal várom a következő fél évet, és hogy mit javasolnak. Sok téma összefügg a mi érdeklődési területünkkel, ezért tettem fel a kérdéseimet, és nagy érdeklődéssel várom a válaszait. Köszönöm szépen az egyszer nevében. P.E.K. úré a szó. Köszönöm. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy figyelemmel meghallgattam a javaslatait, nagyon részletesek voltak, nagyon jól ismertett a prioritásaikat. De valami hiányzott nekem, és erről szeretnék szólni. Májusban Lengyelországban egy epidémia söpört végig, egy pszichoaktív anyagot alkalmaztak az emberek, és ennek nagyon súlyos mellékhatásai lettek. A, pszichoak, a pszichoaktív anyagok ellenőrzése nagyon komplikált, és új megoldásokat kell találnunk ezek ellenőrzésére. 2013-ban már kidolgoztak egy új javaslatot ezzel kapcsolatban, hogyha a piacon új pszichoaktív anyagok jelennek meg, azokat hogy lehet ellenőrizni, négy soros elnökség foglalkozott ezzel a témával. Mi az eredmény? Nulla. De hát meg kell értenünk, hogy ez mekkora kockázatot és veszélyeket rejt magában, különösen a fiatalok számára, hogyha a piacon új pszichoaktív anyagokhoz férnek hozzá. Szlovákiában például 30% fogyaszt a fiatalok között ilyen anyagot, Franciaországban is nagyon nagy az, az aránya a pszichoaktív anyagokat fogyasztó fiataloknak. Úgyhogy az lenne a kérésem, hogy a soros elnökségük alatt ne hagyják figyelmen kívül ezt a témát. Nagyon fontos lenne, hogy folytassák azt a munkát, amit már négy előző soros elnökség nem tudott lezárni, azért nem, mert nem tudta konszenzust kialakítani a munkacsoportokban, a tanácsban. Úgyhogy miniszterasszony, az a kérésem, hogy a lehető leghamarabb foglalkozzanak ezzel a témával, már csak azért is, mert egységes belső piacban élünk, és meg kell, hogy jegyezem, hogy ezek az új pszichoaktív anyagok gyakran nem illegálisak. Legálisan lehet velük kereskedni, de ennek ellenére nagyon nagy veszélyeket rejtenek magukban a közegészségügy számára. Nem fontos, hogy hogyan ö, oldjuk meg ezt a témát, a lényeg az, hogy találjunk valami megoldást. Ennyit szeretem volna mondani a többi prioritását és javaslatát, illetően egyetértek, és nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Meissner asszonynak adom meg a szót a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Múcs miniszterasszony, köszönjük a nagyon részletes beszámolóját. Itt vagyok, itt integetek. Rendben. Nagyon sok dolog, amit említesz, nagyon fontos, többet már említettek a kollégák. Egy téma, amit nem említettek a kollégák, a demencia problémája. Szerintem azzal, hogy harmonizáljuk a jogszabályokat, Ez nem lesz megoldás. De ami nagyon fontos, a legjobb gyakorlatok az ápolás területéről. Nyilvánvalóan, hogy öregedő társadalomban élünk, és ez a probléma nagyon sok országban nagy jelentőségű, úgyhogy nagyon örülök, hogy megnevette ezt a témát. Aztán a határon átnyúló orvosi ellátás. Ön azt mondta, hogy ezt át akarják tekinteni, vagy legalábbis meg akarják nézni, hogy a páciens mobilitást hogyan javíthatják. Szerintem ez nagyon fontos. És nagyon örülök annak, hogy lesz ennek valami fejleménye. A harmadik téma a GMO-k kérdése. Tegnap már esett szó erről, és a bizottságnak van egy javaslata ezzel kapcsolatban. A parlament eléggé kritikus, mert azt látja, hogy ez a javaslat nem oldja meg a problémákat. Még most folyik a vita, de majd látja, hogy nem sokára állást fogunk foglalni. Három kérdésem lenne. Az egyik a gyógyászati orvosi termékeket illetően. Ön azt mondja, hogy már dolgoznak ezen. Hát Líze úr ezzel kapcsolatban már kérdéseket tett fel, de én hagyd kérdezek rá, hogyha ősszel kezdjük ezt a munkát, akkor gondolja, hogy ezt gyorsan le lehet zárni? Hát lehet, hogy erre nem is tud válaszolni, de most minden a tanástól függ, úgyhogy én szeretném, ha erről lenne egy triológus, hogy a lehető leghamarabb lezárjuk a betegek érdekében is. Aztán van még egy kérdésem. A páciensek és az innováció kapcsolata. Teljes mértékben egyetértek. Nagyon fontos, hogy az orvosi ellátásban újítások jelenjenek meg. És egyenlő hozzáférést kell biztosítani az új termékekhez minden páciens számára tudja, az átláthatósági irányelv ezt blokkolja a tanács, és ezért a bizottság visszavonta. Én úgy gondolom, hogy ezen még dolgoznunk kellene. Júliusban lesz egy konferencia erről, és decemberben majd megszületnek a válaszok a tanácsra. Fog a tanács ezen még dolgozni? Mert ez fontos lenne. Miután visszavonták ezt az irányelvet. Aztán antibiotikum rezisztencia. Tegnap sok szó esett erről. Ha kevesebb antibiotikumot írunk föl, akkor talán prevenciós eszközökkel megakadályozhatjuk ezt a jelenséget. Ha nem, akkor mit teszünk? Aztán sokan nem foglalkoznak ezzel, de a homeopátia és a homeopaták tevékenysége. Hogyan kívánja ezt elősegíteni? Köszönöm. Thank you very much. And now for the Köszönöm. A Gór nevében Ek úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen miniszterasszonynak, hogy eljött ma hozzánk és köszönöm szépen, hogy ezeket a prioritásokat elmondta, illetve az összes prioritás, összes fontos témát megemlített. Nekem különösen egy téma áll nagyon közel a szívemhez, a multirezisztens csírák témája. Európában 25 ezer ember van, aki a multirezisztens csírák miatt évente meghal ez egy olyan damoklész kardja, amely gyakorlatilag az egész emberiség egészsége, egészségét veszélyezteti, és először is azt kellene átgondolnunk, hogy honnan is jelennek meg ezek a csírák, valószínűleg azért, mert ennyire tömegesen alkalmaztuk az akvagazdaság és az állattenyésztés területén is profilaktikus jelleggel az antibiotikumokat. És sajnos a gazdaságban az, ez a probléma évente növekszik. Ezért az antibiotikumok tömeges alkalmazása ellen, különösen a mezőgazdaságban a profilaktikus jellegű tömeges alkalmazással szemben valamit tennünk kell. Kérdezném, hogy önök ezzel mit szándékoznak tenni. A második téma, Kínából egy nagyobb mértékben importálunk hústermékeket, például a, hús, a nyúlhús, az Európában elfogyasztott nyúlhús 30%-a onnan származik, és ez alapot ad arra, hogy azt gondoljuk, hogy itt is, ezen az úton is nagyon nagy mennyiségű antibiotikum kerül Európában. Az világos kell, hogy legyen, hogy a mezőgazdaságban gyakorolt állattenyésztési módszerek miatt történnek ezek a dolgok, ezért állnak elő ezek az egészségügyi helyzetek. Ezért úgy gondolom, hogy a luxemburgi elnökség részéről jó lenne, hogyha az alap problémát most a gyökerénél fogva próbálná megkezelni, és az intenzív állattenyésztés helyett egy olyan állattenyésztésre koncentrálna, amely, amely ezt a problémát csökkenthetné. Köszönöm. Köszönöm szépen. Turmes úr a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Jó reggelt, Lídia. Nagyon örülök, hogy a luxemburgi elnökség nagyon ambiciózus programot terjesztett be. Négy dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik a határon átnyúló betegjog Luxemburg az az ország, amely leginkább él ezekkel a jogokkal, senkit nem lep meg. Az egyik oka annak, hogy Luxemburgban magában nem lehet minden sebészeti eljárást ö, ö, elvégezni. Van 180 ezer ember, aki Luxemburg határain kívül él, és ezért más országban vesz igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Én nagyon fontosnak tartom, mivel én voltam a tárgyalója ennek a témának, hogy most már felmérjük a páciensek jogait, és biztosítsuk ennek egyenlőségét. Igazából egy rejtett liberalizáció folyik az orvosi ellátás területén Európában. Hát ez szerintem ezen a területen nem szabad a versenyt figyelmen kívül hagyni. A PIPS botrány, a mellimplantátumok botránya. Ez egy olyan botrány, ami nagyban érinti az európai állampolgárokat, vagy hát ebben az esetben a nőket, nagyon örülnék neki, hogy a luxemburgi soros elnökség lezárná ezt a témát. De mindig ugyanaz történik a politika van Botrány, foglalkoznak vele, aztán sokáig nem, ha húzzák ezt az ügyet, akkor a lobbistáknak az érdeklődése elhal, úgyhogy jó lenne ezt tető alá hozni, ezt a problémát. A géntechnológia Minnyáján ismerjük a bizottság új elnökét, tudjuk, hogy bejelentette, hogy a GMO-k esetében demokratikus eljárást vezet be. Ezt mondta, és aztán mit tett? Semmit nem tett ő és a csapata a bizottság részéről. Itt a parlamentben nagy többséggel visszautasítjuk az Javaslat de ezzel nem adjuk meg a problémát. Mi, mint parlament, mit tehetünk? Önök hogyan kényszeríthetik rá a bizottságot és Junkert, hogy végre teljesítse azt, amit megígért. Demokratizálnunk kell a GMO eljárást. Az egyik probléma az az, hogy írt a bizottság egy dokumentumot, feltüntetett benne 12-15 opciót a probléma megoldására, és aztán nem hajlandóak ezt átadni a parlamentnek. Ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Nem lehet, hogy a bizottság megígér valamit, próbál megoldásokat találni, és aztán titkossá teszi a dokumentumot a parlament számára. Aztán a negyedik témám, az antibiotikum rezisztencia. Most, hogy lesz az állatgyógyászati termékekről egy irányelv, a preventív antibiotikum alkalmazást egyszer s mindenkorra betiltathatjuk. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor ez az egyik legnagyobb eredmény, amit elérhetünk. Szükségünk van arra, hogy megoldjuk ezt a problémát. Főleg mivel az állattenyésztés területén ez egy nagyon veszélyes terület. Thank you very much. And now Mr. Pedicini. Köszönöm, Pedicini úr. Grazie Presidente, benvenuto Ministro. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, önt, miniszterasszony. Végighallgattam a mondandóját, és nagyon sok kérdésem lenne. De arra korlátozom magam, amit ön mondott, a személyre szabott orvoslás témájára. Én ezen a terület, én ismerem ezt a területet, hiszen része voltam ennek a folyamat, amely próbált elterjeszteni a, a személyre szabott orvoslást, de én szerintem a, cél, a célok nagyon pozitívok. Én is, mint említettem, részét képeztem egy csapatnak, aki ezen a területen dolgozott, de rá kell döbbennem, hogy alapvetően a gyógyszer cégeknek, a gyógyszerkészítményeket készítő cégeknek cégekre erre komoly hatása van, hiszen a személyre szabott orvos, orvoslás általában azt jelenti, hogy sokkal többféle orvosság szükséges a kezeléshez. Persze a és azt a benyomást keltjük ezzel a személyre szabott orvoslással, hogy nagyobb lesz a siker, de ez szerintem csak egyfajta képzet, ez egy illúzió, nincs semmiféle tudományos alapja és alapvetően mindaz a plusz pénz, amit erre az orvoslásra szánunk, ezek a gyógyszergyártó cégek zsebében landolnak. Kérdésem. Mit tesznek azért, hogy ne csupán többféle szolgáltatást vegyenek igénybe a kézelés során, hanem javuljon is a szolgáltatás minősége, nehogy mindez azzal, az es- ezzel a helyzettel járjon, vagy azzal az eredménnyel, hogy ellehetetlenül az orvoslás. Aztán a második témám az atom balesetek, vagy nukleáris balesetekre való reagálás. Nemrégiben elfogadtunk erről egy ellesfoglalást. Az lenne a kérdésem, hogy önök milyen intézkedéseket alkalmaznának olyan tagállamokkal szemben, amelyek nem teszik meg a szükséges biztonsági intézkedéseket, főleg a korrupció miatt. Sajnos Olaszország példájával kell érnem, nincs még nemzeti programunk, de a, az atom hulladékok esetével kapcsolatban már kiírta a pályázatokat. Egyértelműen politikai alapon történtek ki adásra ezek a pályázatok, semmiféle érdemi elbírálás nem történt. Én az egészségügyről beszélek, mert a korrupció, a politikai ö, szerepvállalás, illetve az, hogy a politika beleszól ilyen kérdésekbe, ezek hatással vannak az emberek egészségére. Mit kívánnak tenni ebben a térben? Köszönöm az utolsó kérdést. Donnano asszony teszi fel az első körben. Merci, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterasszony! Köszönöm a bevezetőjét. Két kérdést szeretnék föltenni, amiről ugyan nem beszélt, de szerintem ezek fontosak. Az, az én endokrin disztruktoroktól lennék beszélni, szeretnék beszélni, ez egy nagyon komoly gondot jelent. A glifozát jelenti a legnagyobb gondot, és a malátion. Ez két gyomírtó, illetve rovarírtó. Tavaly március, illetve márciusban a 2A besorolást kapták a WHO-tól, tehát valószínűleg rákeltőek az emberre nézve. De úgy teszünk, mintha ez mind rendben lenne. A glifozát az egyik legelterjedtebb gyomírtószer, ezt a mezőgazdák és a lakosság is használja. Szeretném, hogyha a luxemburgi elnökség konkrét lépéseket tenne a polgárok védelmében. Kérdezem, hogy mi a véleménye ezzel kapcsolatban, illetve hogyan kíván eljárni ezen, ezen, ezen endokrin diszruptírok ellen. Aztán a nanoanyagok kérdése merül föl. Egyre több ilyen anyagot használunk, de a nanotechnológia veszélyességével kapcsolatban nagyon minimális finanszírozásunk van, tehát nem igazán kutatjuk ezt. És le van lassulva a jogalkotási folyamat, ebből persze az ipar profitál. A kérdés az, hogy a nano részecske pontosan mit jelent, ennek a, defin, ennek a definícióján e, maragszunk. A kutatók egészségügyi veszélyekre hívják fel a figyelmet, ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Olyan kicsi részecskékről van szó, hogy a ruhán keresztül is bejutnak ezek a nanorészecskék a szervezetbe. A nanorészecskék mindenhol ott vannak a nap életben. De azt hiszem, hogy a fogyasztóknak erről fogalmuk sincs. Itt a szakbizottságban az a kötelességünk, hogy, hogy védjük az európai polgárokat. minél inkább elterjednek az ilyen termékek, annál nehezebben követhetők nyomon. Ezt a kérdést mindenképpen ellenőrzés alá kell vonni. Miniszterasszony, ön támogatja, ezt, e- támogatja azt, hogy olyan címkézésre van szükség, amely egyértelműen tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy nanorészecskék vannak a termékben, illetve tájékoztatjuk-e a fogyasztókat arról, hogy a nanotechnológiák milyen veszélyeket rejtenek magukban? Köszönöm. Thank you very much, and now... Köszönöm szépen. Akkor most kezdjük el a válaszadást. Megint megadom miniszterasszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezeket a nagyon érdekes kérdéseket, amelyeket feltettek a képviselők többen a gyógyszerekre és a gyógyszertermékekre, vagy gyógyászati termékekre eh, utaltak, tettek fel kérdést. Már nagyon régóta, nagyon sok éve várja az ezzel kapcsolatos jogszabály, hogy végre le tudjuk ezt zárni, és reméljük, hogy ezen fontos anyaggal kapcsolatban is megegyezésre kerül sor. Liza úr, Grote úr, és Meissner asszony tettek fel többek között kérdéseket ebben a témában, és ezért azt gondolom, hogy egy kicsit jobban elmagyarázom, hogy milyen terveink vannak az ütemtervel kapcsolatban, hogyan fogjuk ezt konkrétan végezni. Először is az általános orientációkra kerül sor. Itt még pontosítani kell a preambulum bekezdéseknél, a szakmai magyarázatoknál. Tehát a két általános orientációt pontosítani kell, és mondom, hiányoznak a preambulum bekezdések, így jöhet létre a teljes orientáció, és ezt ősszel fogja elfogadni a tanács. Ez lenne a cél. Szeretnénk, hogyha meg lenne a formális mandátumunk, hogy a parlamenttel megkezdhessük a tárgyalásokat szeptemberben vagy októberben itt számolunk. Aztán néhány kérdés érkezett a kompromisszumokról. Líze úr tett fel egy ilyen kérdést az ellenőrzése vizsgálattal kapcsolatban. A tanácsban eltérőek a vélemények, ez igaz, de azért nem mondanak egymásnak ellent, és ez fontos. Ilyen típusú kompromisszum született, és nagyon fontos a beteg érdekeinek előtérbe helyezése, és gondolom ezzel a képviselők is egyetértenek. Optimisták vagyunk, és biztosak vagyunk abban, hogy meg tudunk egyezni ebben a kérdésben. Nézzük tehát az ütemtervet. Elmondom részletesen, Július 6-án kezdtük meg a munkát a preambulum bekezdésekkel kapcsolatban, a tanácsi munkacsoportban, az elnökségünk alatt. Ezt folytatni fogjuk. Július 22-én. Aztán a szakmai inkoherenciákat, problémákat július 23-ától kezdjük el majd át frissülni, tehát még nem nyarulunk. Aztán szeptember 8-ától szeretnénk ezt a fajta munkát befejezni, tehát a szakmai tisztogatást, és utána megszületik majd a konszolidált szöveg. Ezt tárjuk a tanácsi munkacsoport elé, a, mind a két témában, a gyógyászati termékek, illetve az in vitro gyógyászati termékek kérdésében. Aztán Október 5-én az, az általános orientációról fogunk beszélni. Természetesen folytonosan tájékoztatjuk Önöket arról, hogy éppen hol állunk, hogy állunk. Tervezünk egy ülést. Ma délutánra például a parlament képviselőivel. Ez elképzelésünk tehát az, hogy a december 8-i egészségügyi tan miniszteri tanácsülés előtt befejezzük a munkát. Ehhez azt kell, hogy együttműködjünk, dolgozzunk. Három, három oldalú egyeztetést szeretnénk tartani október és november vége vagy december eleje között. alapvetően politikai természetű témákat beszélnénk meg, amelyek a szakmai jellegű egyeztetéseket kísérik majd. Ez tehát az egyik legfőbb prioritást képező témánk. Ami az antimikrobiális ellenállást illeti. Sokan tettek fel erre vonatkozóan kérdést. Gróte úr, Meissner asszony, Eck úr, Türmes úr, Ők is kiemelték tehát ezt a témát, ez egy nagyon súlyos probléma valóban, igazuk van. A megközelítésünk abban áll, hogy a One Health approach approach-ot megvalósítjuk. Ez azt jelenti, hogy az emberi egészség, illetve az állat egészségügy között szoros kapcsolatot kell létrehozni. Ez lenne tehát az elképzelésünk. Pontos lesz majd a Dán kollégák tapasztalata 2012-ben a, a Dánsoros elnökség alatt, erről sok mindent megtudtunk. 2016-ig meg kéne oldani azt, hogy véglegesítsük, tehát befejezzük a munkát, ez számunkra prioritás, és reméljük, hogy kielégítően alakulnak majd a dolgok, és 2016 utára stabilizálni tudjuk a helyzetet. Az EU-s együttműködés stratégiát ki kell alakítani 2016 utára az antimikrobiális mikrobiális ellenállással kapcsolatban. Ez számunkra nagyon fontos, mert ugye önök konkrét kérdéseket tettek fel, hogy milyen intézkedéseket teszünk majd, vagy milyen lépéseket a luxemburgi elnökség alatt. Több szempontból is megvizsgáljuk majd a kérdéseket, konferenciát szerveznek majd az állatorvosok, látható itt a meghívó, nemzetközi konferencia, állatorvosoknak, október 23-án eh, antimikrobiális ellenállás témájában, de lesz egy másik fontos konferencia is, a Transatlanti Task Force tartja ezt, az Egyesült Államok és az EU között, ugyanebben a témában. A bizottság szervezi, Let's Keep Antibiotics Effective. Ez a címem. Mindkét eseményre októberben kerül sor. Mint említettem, tehát kiemelt téma ez az elnökség számára a tanácsban is. A tanácsban egyébként a holland elnökség is foglalkozik majd ezzel, és már meg is kezdtük az egyeztetést barátainkkal, hogy kellő hangsúlyt fektessenek erre, és megfelelő eszmecserére, illetve konferenciákra kerüljön sor a Luxemburg elnökség után is. Kérdések hangzottak el egy másik fontos jogalkotási anyaggal kapcsolatban, vagyis egy rendelet tervezettel kapcsolatban, amely az állatgyógyászati termékekről szól, értem, hogy mit várnak tőlünk, azt, hogy minél gyorsabban haladjunk, de ebből a szempontból döntő az, hogy szeptemberben hogyan szavaz a parlament. Számomra ez egy fontos téma, mert a joganyag felülvizsgálata megkönnyíti majd a hozzáférést az állagyógyászati eszközök, termékekhez, könnyíti a bürokratikus terheket is, ezen termékek engedélyezésénél jót tesz a, verseny, a versenynek, és ösztönzi az innovációt. De számomra a lényeg mindig az, hogy a fogyasztó számára a biztonságot alakítsunk ki, tehát a gyártási engedély, illetve a forgalmazási engedély Ezen engedélyezéseket megfelelően meggondoltan kell megtenni, és az is kérdés, hogy milyen díjakat kell fizetni az állatgyógyászati termékekről. Kért valószínűleg a sorosányoség végéhez végéig sikerül megoldani, de szerintem a szöveget, a szöveg elemzését biztos nem fogjuk befejezni. Nem hiszem, hogy ez a realisztikus elképzelés. Klónozás. Több kérdés érkezett erről is. Lize úr. Mások is tettek fel ilyen tartalmú kérdést. Szándékunk az, hogy a parlament módosítóit elkezdjük vizsgálni. Tudom, hogy önök jelenleg foglalkoznak a javaslat megvizsgálásával, és komoly viták alakultak ki jogi alappal kapcsolatban. Ez közvetlen a bizottság döntéseihez is kapcsolódik, úgyhogy azt hiszem, hogy most kritikus fázisba kerültek a megbeszélések a parlamentben. Aztán a címkézés kérdése is fontos. A klónozott állatoktól származott termékek esetében konkrét lépéseket tervezünk-e? Ezt kérdezték az ilyen termékek forgalomba bocsátása kapcsán. Folynak az egyeztetések, a megbeszélések, Ezeket nyomon követjük, és szeretnénk párhuzamosan a parlamenti módosítókat is megvizsgálni. Gyógyszerekhez való hozzáférés, illetve a gyógyszerek árazása. Ez a következő téma. Ez az innovatív gyógyszerekre is vonatkozik, illetve az adatcsere is kapcsolódik ide. Ezt a kérdést több, több képviselő is feltette. A tanácsi következtetések során, mint soros elnökség, együttműködünk majd a következő trióval, Szlovákiával, Máltával és Hollandiával, hogy igazi vita kezdődjön a közegészségügyi csoportban. Egyébként tegnap ülésezett éppen ez a csoport. Integrált megközelítésre van szükség. Ez egyértelművé vált tegnap. Szeretnék most már igazán elkezdeni a munkát, és tudatában vagyok annak, hogy a tanácsban végzett munkasebessége nem kielégítő sok tagállam nem tud elfogadni a javasolt szöveget. Én úgy vélem, sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség. A tagállami árazás tekintetében, illetve hogy az ipar mindezt az árazást hogyan végzi, így lehet az árakat csökkenteni. Azért figyelmükbe idézném, hogy valójában itt tagállami hatáskörről van szó, tehát a költségtérítés és a tagállami árazás kérdése egyértelműen tagállami hatáskör. De az ipar részvétele nélkül mindezt a problé- ezt a problémát nem lehet megoldani. Örömmel hallgattam az alkohol stratégiára vonatkozó kommentárjaikat. Mindent megteszünk azért, hogy a tanácsban erről vita alakuljon ki, eszmecsere, illetve hogy meg, ö, következtetéseket is elfogadjunk, és várjuk a bizottság javaslatát az alkohol tartalmú italok táplálék tartalmának címkézéséről. Az orvosi, a társadalmi, a gazdasági következményekről is beszélni kell a túlzott alkoholfogyasztás esetében, és fontos az is, hogy együttműködjünk határon túl is reklámozás tekintetében, illetve online eladás tekintetében is, de oda kell figyelni nagyon a fiatalokra. Ez rendkívül fontos. Teki a úr említett egy kérdést az európai alkohol politikával kapcsolatban, vagy a pszichotróp anyagok, új pszichotróp anyagok kérdése, ez is a kábítószer politikához kapcsolódik. Ezzel az igazságügyi munkacsoport foglalkozik, de igaza van, kapcsolódik a közegészségügyhöz is ez a téma. Én úgy gondolom, hogy a healthy lifestyle témájába illeszkedik ez is. Megpróbáljuk elérni, hogy ebben a megközelítésben tárgyalják ezt, de ez a téma nem a mi tárcánkhoz tartozik, és nem az én tárcámhoz. Viszont az igazságügyi miniszterekkel folyamatos kapcsolatban állunk, hogy koordinálhassuk ennek a témának a különböző aspektusait. Még az is nagy öröm volt számomra, hogy pozitívan reagáltak a demenciával kapcsolatos felvetéseimre. Meister asszony felvetéseinek örültem. Igazú, igaza van. Nagyon nehéz harmonizálni a demenciával kapcsolatos szakpolitikákat az EU-ban. De a határon túli együttműködés fontos. A demencia fontos téma, hogy európai szinten is világos legyen számunkra, hogy ez egy közegészségügyi kihívás, és a kormányoknak is megfelelően kell viszonyulnia ehhez a problémához, milyen különleges szükségletei vannak a demens betegeknek, illetve mit jelent ez a betegség a hozzátartozóknak. koordinálni kell tehát európai szinten is ezt a kérdést. És úgy gondolom, hogy ezt sikerül majd megtennünk. GMO-k. Én magam is képviselő voltam Luxemburgban, mégpedig 25 éven keresztül, úgyhogy tudom, hogy a tagállami parlamenteknek mik az érdekei, illetve az Európai Parlamentnek GMO témában. Tudatában vagyok annak, hogy ez egy olyan téma, ami nem csak az egészségügyi miniszterekre tartozik, hanem a környezetvédelmi miniszterekre is, illetve a mezőgazdasági miniszterekre. Említették hogy mennyire fontos, ezt a kérd, mennyire fontos lenne ezt a kérdést a mezőgazdasági politikák tükrében, illetve a prevenció tükrében megvizsgálni. Ekkor mondta ezt. elkép, úgy tervezzük, hogy lesz egy nyilvános eszmecserem ebben a témában és tudom, hogy a bizottság, az önök szakbizottsága erről mit gondolt. Gyakorlatilag megfelelt ez azoknak a kritikáknak, amit a nemzeti parlamentektől kaptunk, illetve ezt a részben a miniszterek is elmondták. Tudom, hogy az a szándékuk, hogy visszautasítják elnök elnézést, de fejezné, mert még egy második kérdéskör is van. Oké, okay, donc nous suivons de très près vos... Jó, akkor ebben a kérdésben odafigyelünk az ajánlásékra, és tetre készek vagyunk. Köszönöm szépen, akkor Grossz asszonynak adunk át a szó. Igen, sok kérdésem van, miniszter asszony. Próbálom ezeket gyorsan feltenni. Egy. Premièrement, la médecine Személyre szabott orvoslás, ez a jövő. Azt hiszem, hogy ez a módja annak, hogy meggyógyítsuk azokat a betegeket, akiket most nem tudunk meggyógyítani. De fontos az e-egészségügy is. Itt ezt a tagállamok blokkolják. Ezt mi azon keresztül éljük meg, hogy a határon átnyúló egészségügyi ö, ellátás irányelve hogyan alakul. Én voltam ennek a jelentéstevője, harcoltam azért, hogy ezt elfogadják, de nagyon nehezen tették át ezt a gyakorlatban, nem megfelelő. Azt mondta, hogy ez, ebben a témában ön felülvizsgálatot tart, de szerintem nagyon sokat kell még azért tenni, hogy igazán működőképes legyen ez az irányelv. Kettő. Említette, hogy a betegek és az innováció köré szervezik az egész fél évet, fontosnak tartom, hogy az új gyógyszerek esetén a, egy költséghatékonysági ö, elemzést tartsanak, ez minden tagállamban megteendő. Úgy tűnik, hogy a bizottság igazi reformot szeretne, ehhez persze a tagállamok beleegyezése, és kéne mit gondol erre? Demencia. Nyolc éve vagyok az Alzheimer betegséggel foglalkozó Európai Szövetség elnöke, nagyon fontos az, hogy mindent megtegyünk azért, hogy fellépjünk a betegség ellen, egyáltalán nem egyforma a bánásmód az állás, a tagállamokban mit terveznek. Aztán ott van az állategészségügyi termékekről szóló rendelet. Ennek is én vagyok a jelentéstevője, antimikrobiális ellenállás komoly gond. Ehhez az kell, hogy a profilaktik, profilaktikus használatot betiltsák, és az is kell, hogy az online értékesítést szabályozzuk, az antibiotikumok, vagy akár az összes vényköteles gyógyszer online értékesítését be kell tiltani. Mit gondol erről? Aztán endokrin disztru disztruktorok. Jó lenne, hogy ebben a témában a tanács fellépne, hogy segítse az erről való gondolkodást. Köszönöm. Pania. Madame la ministre, monsieur le président, chers collègues, Köszönöm szépen, Jules Párnyó. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Először is szeretném megemlíteni a WHO illegális dohánykereskedelemről szóló megállapodásához csatolt jegyzőkönyvének ratifikálását. A parlament egy csoportja foglalkozik ezzel, de rendkívül sok beavatkozási kísérlet volt a dohányipar részéről ebbe, és nagyon sok sokan dolgozunk ezen, szeretnénk egy új politikát, egy új dohányra vonatkozó politikát kialakítani. Az egyik fő prioritásunk az, hogy az Európai Uniót és tagállamait arra ösztönözzük, hogy ezt a WHO-s jegyzőkönyvet most írják alá, ratifikálják, mivel ez megakadályozná a dohány illegális kereskedelmét. Eddig globális szinten csak 58 állam írta alá jegyzőkönyvet, az Európai Unió 2013. december 20-án tette meg ezt, de a tagállamok közül csak 8 ratifikálta egyelőre a jegyzőkönyvet. Luxemburg sem tette még ezt meg, úgyhogy én most a soros elnökségtől azt várom, hogy ezt intézze el. A kérdésem az lenne, hogy az elkövetkezendő fél évben mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy ne csak az Európai Unió aláírása legyen ezen a dokumentumon, hanem hogy elérjék, hogy eh, a még nem ratifikált tagállamok is eh, mozduljanak e téren. Aztán a származásra vonatkozó címke a feldolgozott hústermékeken, Tudjuk, hogy van egy olyan állásfoglalás a parlament részéről, amely kötelező címkézést követel, származási címkét követel a feldolgozott eh, élelmiszertermékekben felhasznált húsra a biztos azt közölte velem, hogy ezzel kapcsolatban a bizottság nem kíván javaslatot tenni. Én úgy gondolom, hogy talán az elnökség esetleg egy meghallgatást tarthatna, vagy valami tehetne annak érdekében, hogy a bizottság tegyen egy javaslaton. Az elmúlt periódusban én foglalkoztam az ebolával, és azzal, hogy határokon átnyúló jelegen mit lehetne tenni az európai egészségügyi szinten. Hiszen ezek nagyon súlyos határokon átnyúló egészségügyi kockázatnak és fenyegetéseknek voltak mondhatók. Egy ilyen tárgyú konferencián is részt veszek, majd szeretném tehát, hogyha a szövegem eze ide e, csatolhatna, csatolhatódna majd. Köszönöm szépen miniszterasszony válaszait. Egy sor kérdésemet megválaszolta már, én ugyanakkor még a klónozott állatok húsával szeretnék foglalkozni egy kicsit. A parlament már írt ezzel kapcsolatban anyagot. Én szeretném tudni, hogy a tanácsban lesz-e elmozdulás ezen a témá, ebben a témában, mert hogyha nem, akkor nem tudjuk tovább folytatni a jogalkotási folyamatot. Azon kívül az lenne a kérdésem, hogy a bizottság az e egészségügyel kapcsolatban fog-e végre javaslatot tenni? Grosztett asszony is megemlítette ezt, volt egy saját kezdeményezésű jelentést, amelyben, jelentés, amelyben aláhúztuk, hogy a rendszerek, a működtető rendszerek és a jogrendszerek különösen azért fontos, hogy létrejöjjenek, mert az a beteg hozzájárulása csak így biztosítható. Nálunk a kompetencia most az önkormányzatok szintjére került, és ezért eléggé széttöredezett a kép Európai megközelítésre van szükség ahhoz, hogy fejlődést érjünk el ezen a területen. A mobil egészségügyel kapcsolatban is egyre nagyobb az igény, de a megfelelő ellenőrzésnek meg kell, hogy lennie, úgyhogy talán ennek érdekében is tudnának valamit tenni az elnökség részéről. A határokon átnyúló egészségügyi ellátása nem csak az a probléma, hogy kifizet a szolgáltatásokért, hanem az elektronikus adminisztráció kérdése is nehéz. Ennyit szerettem csak mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Borcán asszony. Da ste danas s nama ovdje i mogu u početku izraziti. Köszönöm szépen, elnök úr. asszony, nagyon örülök annak, hogy itt van velünk ma. Én úgy gondolom, hogy a program, amit bemutatott, az nagyon nagyra törő, és nagyon örülök annak, hogy hallottunk arról is, hogy az alkohol ellenes stratégiát támogatni fogják. Ugyanis Európa déli részén nem sokat tesznek ezekben. Az in vitro megtermékenyítést illetően árnyékelőadó vagyok, és remélem, hogy ez a kapcsolatban halad a munka, a közegészségügyet illetően. Tudjuk, hogy az egészség egy olyan érték, amelynek a megőrzése a tagállamok feladata. Nekik kell megszervezni ezt a munkát, de azt is látjuk, hogy nagyon gyakran a tagállami kapacitások túlterheltek, ezért aztán néha közösen kell döntenünk. Például a dohányzás ellenes irányelv megmutatta azt, hogy ezért közösen is tehetünk valamit. A következő lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban. A biztos nem régen azt mondta, hogy ha lesznek változtatások, hogyha a szerződést módosítják, másképp működik majd az EU, akkor az egészségügyi kérdéseket szeretnék közösségi szintre utalni. Köszönöm. Evi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, szeretnék visszatérni egy olyan kérdésre, amit már említettek, de nem kaptunk választ, a glifozátot illetően. A glifozátot nagyon gyakran alkalmazzák gyomírtóként, és többen és több egészségügyi szervezet, a WHO is hangsúlyozta, hogy valószínűleg rákkeltő anyag. Ezzel kapcsolatban várjuk még a széles körű jelentést, bár mm, már a tudományos tényeket tudjuk, tudjuk, hogy mennyire károsítja az egészséget és a környezetet. Tudjuk ezt különböző tanulmányokból, Tudjuk, hogy a glifozátot ki lehet mutatni a vizeletből is, és az anyatejből is. Bizonyos tagállamokban a glifozát már tiltott, mint gyomírtó, más tagállamokban még nem hoztak jogszabályt ezzel kapcsolatban, úgyhogy az a kérdésem, hogy a luxemburgi soros elnökség mit kíván tenni ezzel kapcsolatban Európai Unió szinten esetleg a mezőgazdasági miniszterekkel kellene koordinálni az erőfeszítéseket. A petíciós szakbizottságban a taliomiddal kapcsolatban hoztunk döntéseket a héten, és ezt mindenki ismeri ezt a gyógyszert, amelynek katasztrofális következménye volt a születendő gyermekekre a petíciós bizottságban olyan kérelmezőről hallottunk, akinek a kártérítési kérelmére még nem reagáltak. Úgyhogy tényleg az európai szervekre ezen a területen is nyomást kell gyakorolnunk, hogy a taliomidot utókezelését megoldják. Köszönöm, és Múcs asszony, várjuk a válaszait. Nos, igen, hát megpróbálom, a kevés idő maradt, és több kérdés is kaptam a személyre szokott gyógyítást illetően. Nos, decemberben a tanács már dönteni fog ez ügyben, de Számomra nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy az innovatív módszereket a klinikai gyakorlatban mindennapok szintjén is alkalmazzák. Értékelnünk kell a be nem vált módszereket is, értékelnünk kell az új módszereket, Viszont itt az a problémával állunk szemben, hogy a nagyon sokszor alulképzettek az eljárásokat nyújtók, nagyon sokszor az adatárolással vannak problémák. Jelenleg az olasz soros elnökség által elkezdett munkát folytatjuk ezen a területen, és biztos vagyok benne, hogy az innovatív gyógyászati termékek kiemelt szerepet fognak kapni. Az endokrin disruptorokat illetően nagyon tudatában vagyok annak, hogy a kritériumokat meg kell fogalmaznunk ezen a területen, és az utóértékelés, ha minden igaz, 2016 közepére elkészül. Glifozát. Várjuk a WHO jelentését. És az EFSA tanulmányát, ami az okozott kockázatokra vonatkozik. Aztán a nanoanyagok és az újszerű élelmiszerek. Júniusban történt egy szavazás a parlamentben ez Gratulálok Önöknek, nagyon komoly üzenetet küldtek. Ezzel számunkra, hogy modernebb jogi kereteket kell teremtenünk, és magasabb élelmiszerbiztonságot kell garantálnunk. Azt javaslom önöknek, hogy folytassák ezt a munkát, és akkor mi a soros elnökség is foglalkozhatunk ezzel. Aztán az élelmiszerek címkézése. Az első fordulóban volt már ilyen kérdés, legutóbb májusban a bizottság tanulmányt folytatott erről, hogy az élelmiszerek eredetét illetően mit tehetünk a címkézés területén. Hát itt főleg a húsról volt szó. Nem csak sertéshúsról, marhahúsról, szárnyasokról. Et les ingrédients qui représentent euh, plus que 50 és egyéb hús készítményekről, hanem minden olyan termék esetében, ahol a hús az élelmiszer termék több mint 50%-át teszi ki. És azt a következtetést vontuk le, túl drága lenne egy ilyen címkézés, ezért aztán, bár tudjuk, hogy ez nem jó eredmény, de hát minnyáján tudják, hogy márciusban volt tavaly a tanácsban egy eszmecsere a hús eredetéről szóló címkézést illetően, és nagyon eltértek a vélemények azt illetően, hogy szükség van-e erre. Néhány hete a bizottság bemutatta tamácsnak a következtetéseit, és hát megint csak az következett el, hogy a tagállamok véleménye nagyon eltér. Azt illetve hogy fel kell-e ezt tüntetnünk, és milyen költséggel járjon ez. Természetesen lehetséges, de nem növelheti a fogyasztókra terhelt költségeket. Köszönöm. Elnök, akkor most ezzel köszönetet mondhatunk Mucs miniszterasszonynak, és lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönjük, hogy el jött hozzánk, és folytatjuk az ülésünket. Very interesting. Yes. We... <laughs> Dear colleagues, we have uh, another point in our agenda, and is uh, Tisztelt kollégáim, a következő napi rendi pontunk az új nemzetközi klímamegállapodás Párizsban témájában készült. Jill Párnyó kollégánk a jelentés elkészítője. 230 módosító érkezett a jelentéshez és mielőtt elkezdenénk ezzel kapcsolatban a munkát, és átadnám a szót párnyú kollégának, megkérném, hogy aki bent van, maradjon csendben, aki pedig el szeretné hagyni a termet, azt tegye meg minél előbb. Zsill párnyolje a szó a módosítások ügyében. Kérem, maradjanak csendben, dolgozni szeretnénk. Zsill. Merci, merci beaucoup, euh, président. Euh, à l'occasion... Euh, Köszönöm, elnök úr. A szakbizottságban, az MV-ben június 16-án már volt egy első eszmecsere. Ennek folyamányaként szeretném azt elmondani, hogy hogyan is reagáltam az akkori felvetésekre. Azóta nagyon sokan jutottak be módosítókat a jelentéssel kapcsolatban, 236, 230-at egész konkrétan. 72 a szocialistákról, 48 a néppártól, 26 az Aldétől, 16 a zöldektől, 25 a ECR-ről, eh, 17 a 17 a függetlenektől, és néhányat kaptunk a GUE-től, illetve az új frakciótól is. Nos, nagyon fontos az mindenki számára, hogy a klímaváltozás ellen harcoljunk. Nekem személy szerint, vagy én magam több mint 30 módosítót nyújtottam be, hogy részletesebben tudjunk megtartani bizonyos dolgokat. Sok módosító szól az erdőírtásról, a dohai jegyzőkönyv ratifikációjáról, az, ahhoz, arról, hogy, az április, hogy a párizsi um, egyezmény vagy protokoll párhuzamosan mást is kell tennünk, igazi zöld gazdasági áttérésre van szükség, hogy csökkentsük a szén alapot gazdaságunkban. Tegnap beszéltünk az ETF rendszerről, erről is szó van, illetve a magán kezdeményezések kérdéséről is érkeztek módosítók. Megköszönöm mindenkinek, a közreműködést megköszönöm a módosítók benyújtását, és már most engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az árnyékjelentéstevőknek és a többi szakbizottsági tagnak ezért a munkáért. Már most mondom, hogy a módosítók többsége igazi hozzáadott értéket jelent, ahhoz képest, amit én írtam. Örömmel konstatálok, hogy közel állnak az álláspontjaink, és meggyőződésem, hogy hamarosan meg tudunk egyezni az összes témában. Van azért egy-két dolog, de erre majd később visszatérek van még néhány kérdés, ami függőben van. Azt hiszem, most az lenne a legjobb elnök úr, hogyha szárnyék jelentéstevő következnének, hogy elmondhassák, milyen módosítóik vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor már is átadjuk a szót Florenc úrnak az EPP nevében. Köszönöm szépen. Először is el szeretném mondani, hogy a Párizsról szóló ezévi vita nagyon szakszerű és nagyon jó kollegiális viszonyban folyt le. Volt már mm, eh, eh, ehhez képest más helyzet is, és jelentéstevő tényleg nagyon jól dolgozik, hogyha valami nincs rendben, akkor mindjárt a e, kezébe veszi a vezetést, úgyhogy szerintem nagyon jó dokumentumot tudunk kialakítani. Csak ismételni tudom, csak akkor tudunk erősek lenni, hogyha együtt működünk és együttes véleménnyel lépünk a porondra. Nyilván a bizottsággal nem mindig értünk egyet, de én úgy gondolom, hogyha 500 millió ember nevében egységesen, pozitív módon lépünk fel és szólalunk fel, akkor ezzel sokkal többet el tudunk érni, és talán az lenne a jó, hogyha a belső CO2-vel kapcsolatos, illetve a százalékos célokkal kapcsolatos ellentéteket féle, félre kéne tennem, te, tennünk. Természetesen természetesen fontosak ezek is, de most gondoljunk arra, hogy most a nemzetközi porondon kell Európa véleményét képviselni, amely a nemzetközi szinten is meg kell, hogy állja a helyét. És néhány évvel ezelőtt, illetve az el, elmúlt években úgy tűnt, hogy nem nagyon volt olyan, aki így ezt így praktikus szinten megértette volna. Minden esetre most úgy gondolom, hogy jó úton járunk, és nagyon örülök neki, ahogy már a jelentéstevő is elmondta, hogy képesek leszünk egységes véleményt kielikíteni, amely majd az európai tagállamok és a bizottság szemében is jól néz ki. A finanszírozáshoz szeretnék valamit hozzátenni, hiszen nem szabad, hogy naivak legyünk, nem csak az fejlett országoknak kell fizetniük, hanem azok a fejlőd, azoknak a fejlődő országoknak is, amelyek közül hát sokan már nem is igazán fejlődő országok. Például Szaudi-Arábia, aki egyszerűen nem hajlandó mozdulni, hát nem tudom, hogy miért kellene ebből a szempontból őket, vagy Kínát fejlődő országnak tekinteni. Tudjuk, hogy egyszerűen fontos, hogy minden ország hozzájáruljon ehhez. Tudjuk, hogy én, én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz minden országban az ehhez szükséges finanszírozáshoz elfogadni, illetve a lakosság egyetértését megszerezni. Tehát remélem, hogy a finanszírozási terheket egy kicsit jobban el fogjuk tudni majd osztani. Én úgy gondolom, hogy nem, nem, nem sikerül ezt könnyen elérni. Például a Német Egyesülés során is voltak tapasztalataim, hogy majd a, a Nyugat-Németország kellene, hogy kellett, hogy ez, ezt az egészet elintézze, tehát igazságos és megfelelő szabályozás nélkül és a magánpénzek nélkül semmiféleképpen nem fog menni, tehát piacgazdasági szempontból piac, kritériumok alapján meg, meg lehet ezt rendezni, de mindenképpen nagyon jó ütemtervet kell kialakítani ezzel kapcsolatban. Jelentéstevő úr nagyon érdekes javaslatot tesz a tranzakciós adókkal, adóval kapcsolatban, amely ugye Európában még nem került bevezetésre mindenhol, és nem is fog bevezetésre kerülni. Nem lesz valószínűleg ezzel kapcsolatban európai jogszabály sem. Én úgy gondolom, hogy a közösségi adókkal kapcsolatos minden szimpátia ellenére nagyon furcsa ötlet ez. A tagállamoknak persze javasolhatjuk azt, hogy legyen egy olyan adó, amelyet aztán automatikusan a klíma célokra fognak fordítani, de ez kudarcot fog vallani. Biztos, hogy ez ellen rengeteg ellenkezés lesz. Ennél sokkal nagyobb fantáziával kell rendelkeznünk. Én úgy gondolom, hogy ez a javaslat nem egészen, nem egészen elfogadható, de minden esetre nagyon lelkesen készítette el a jelentését az előadó, és az ő már, az, már a pápa is pozitívan nyilatkozott ebben a témában, úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy sikerül egyetértésre jutnunk. Köszönöm szépen, Gelbarándi úr szó. Köszönöm elnök úr a szót. Először is Parnyó ura, úrnak és Florenc úrnak is nagyon szépen köszönöm a vitához adott igen fontos hozzájárulását, és hát, hogy a, még a pápa is támogat minket, ez valóban nagyon fontos lehet az önök frakciója számára legalábbis. Elnök úr, pozitív eh, tendenciát látok Párizsra vonatkozóan. A g már megemlítették, és azt hiszem, hogy a Angela Merkel nagyon erős kézzel vezeti ezt a folyamatot, amit nagyra értékelek. Fontos nyilatkozat volt ez a Párizshoz vezető folyamatban. Ugyanakkor Kína és hál' Istennek végre úgy tűnik, hogy hajlandó felelősséget vállalni az egész klímaváltozásról szóló vitában. Nem csak a G77-ek képviseletében, hanem abból a szempontból is, hogy vezető szerepet vállal, és sokkal gyorsabban hajlandó haladni, mint eddig bármikor. Tehát nem szabad lebecsülnünk azokat az ígéreteket, amelyeket Kína tett ezen a területen. Néhány elemet szeretnék kiemelni a saját állásfoglalásunkban, először is az erdők védelmének fontosságát. Mások is megemlítették ezt már a korábbi vidák, fitek folyamán, az árnyék előadók találkozóján is felmerült ezen a héten a kérdés, és látom, hogy sokfelől érkeznek módosítók ez ügyben. Nagyon jó lenne, hogyha megfelelő hatékonyságú nyilatkozatot tudnánk ezzel kapcsolatban tenni. Frederik Fredelle együttműködésben én is nyújtottam be módosítót ez ügyben. Remélem, hogy erős kompromisszumot tudunk kialakítani. Második kérdés, ami aláhúzandó, a, az, hogy finanszírozni is tudjuk a globális klímapolitikát. És egyetértek abban Karl-Heinz Florenzel, hogy már a az állami költségvetésektől is nagyon nehéz eh, erre pénzt szerezni, bár a világ gazdagabb részé, része erre rá fog kényszerülni. De a szénpiacokból származó bevétel eh, is ugye arra kell, hogy fordítódjon, hogy a széndiokszid kibocsátás hatásának enyhítésére fordítsuk. Látom a különböző módosítókból, hogy erre szintén van hajlandóság, és remélem, hogy ebben az ügyben is megszületnek majd a kompromisszumok. A harmadik fontos téma még mindig egy sor állami pénz, egy nagy összegű állami pénzzel támogatjuk a szénexportot. Kína, India, szempontjából kell megemlíteni, tehát itt, itt még mindig közpénzek kerülnek befektetésre. Ezt már a zöldök is egyébként megemlítették, és ezt én teljes mértékben támogatom. Végül, elnök úr, vannak olyan módosítók, amelyek arra vonatkoznak, hogy most, a mostani időpont és 2020-ig tartó időszak alatt mit kell, hogy tegyünk, hogy föl kell egy kicsit srófolni az ambícióinkat. Én nem gondolom, de minden esetre a bizottságnak nagyon világosan kommunikálnia kéne globális szinten azt, hogy mi mennyire, mennyire teljesítjük a 2020-ig vállalt kötelezettségeinket. Hiszen hogyha ezt megtesszük, ha látja a világ felmaradó része, hogy a 2020-ra kitűzött célokat túl, túl fogjuk valószínűleg teljesíteni, az talán pozitív hatással lehet, tehát az, hogy látják, hogy többet teszünk, mint amennyit megígértünk. Köszönöm szépen elnök úr a szót, várom a további együttműködést a jelentés előadójával és az árnyék előadókkal. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jávor úr. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Nagyon jó a szöveg, amit beterjesztett. A legfontosabb pontokat összefoglalja, amiknek bele kellene kerülni egy ilyen jelentésbe. Mielőtt részletekbe megyek, mi a célja az ilyen európai parlamenti jelentéseknek. Térjünk ki erre. Én úgy gondolom, hogy a részletekről Párizsban lesz majd szó az év végén. Most a parlament nagyon ütős üzenetet küldhet a biztosnak és a tárgyaló feleknek arról, hogy a parlament hogyan áll hozzá a klímaváltozáshoz, és hogy mit vár el a párizsi csúcstól. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos leszögezni azt, hogy az Európai Parlament mindig is élharcosa volt a klímakérdéseknek az európai intézmények között is, és folytatnunk kell ezt a munkát. A célokat és a számszerűsített célokat benne kell tartani a jelentésben. Ez egy nagyon jó fegyver a tárgyaló partnereinkkel szemben, az EU belül és kívül. Én úgy gondolom, hogy a jelentésben vannak nagyon jó javaslatok, és az árnyék előadók már említettek néhány fontos dolgot, amelyeket remélem belevesznek a végső jelentésbe. az első árnyék jelentéstevői ülést követően azt tudom mondani, hogy valószínűleg a legtöbb javaslatot elfogadja a legtöbb frakció, de három fontos dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az első, mik azok a célok, amiket beveszünk ebbe a jelentésbe? amit számokban kifejeztünk az EU részéről, ez nem elég ahhoz, hogy a két fokos melegedés alatt maradjunk, hogyha a bolygót az elfogadható maximális két fokos melegedés alatt tartsuk, ahhoz nagyon fontos, hogy Párizsban az EU az IND-székben foglaltak hangsúlyozottabban jelenjenek meg. Tehát én úgy gondolom, hogy képviselnünk kell ezt a szempontot Párizsban. Aztán a dekarbonizáció. Varsói és limai parlamenti állásfoglalásban ezt már lefektettük. Ki kell lassan iktatnunk a fosszilis üzemanyagot, és szénmentesíteni kell a gazdaságunkat. Aztán természetesen szemben állunk az éghajlatváltozással, de miközben ezen dolgozunk, figyelembe kell vennünk a benszülött csoportoknak az életvitelét is. Tehát nem használhatjuk a klímaváltozás elleni harcot egy új kolonizációs eszközként. Az emberi jogokat, a benszülöttek jogok, jogait, a nemek egyenlőségét szem előtt kell tartanunk a fejlődő országokban az adaptációs módszereket a helyiek tudásán és tapasztalatainval összhangban kell alkalmaznunk. Aztán Zsebrandi úr már említette a klímafinanszírozás kérdését. Hát ez lesz a legnagyobb kérdés Párizsban. Én úgy gondolom, hogy szavahihetőnek kell maradni a csomagnak. A 2020-as és az az utáni időszakra nézve is mobilizálnunk kell az intézkedéseket a fejlődő országokban, de vigyáznunk kell, hogy nehogy visszacsapás következzen be. Tegnap Kanyette úr ellátogatott ide, és nagyon érdekes vitát folytattunk az emissziós kereskedelmi rendszerről. Zserbrandi úr, az EU-nak van pénze a klímaváltozás elleni harcra, csak nem költi el arra. Ott vannak az ETS bevételek. Száz százalékban be kellene őket forgatni a klímaváltozás elleni harcnak. Elnélkül nem maradhatunk szavahihetőek a Párizsi konferenciára. Köszönöm. Affronte úr! Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a jelentéstevőnek, egyetértek a célkitűzéseivel. Azt hiszem, hogy elég nagy az általános megegyezés, és ez biztató dolog az elkövetkezendő hónapokban ezzel fogunk foglalkozni, úgyhogy jó dolog az, hogy már most egy irányba haladunk. Örülök, hogy hasonlatosak a szándékaink, a célkitűzéseink és általánosságban a gondolataink Párizsral kapcsolatban. Néhány módosított mi is benyújtottunk. Most ezeket a kérdéseket már elkezdtük megvitatni az árnyékrendtelés tevőkülésén. A zöld kolléga az imént beszélt az egyik fontos pontról, a tudomány kérdéséről, kéréséről. Bár bár mi Európában komoly normákat készítünk magunkra, de vannak más országok, Kína, Brazília, stb. Még akkor is, hogyha ők nem tartják, nem, nekik nincsenek ilyen szigorú normáik, mi a miénket akkor is betartjuk. Ez egy hatalmas erőfeszítés a mi részünkről, de nem elégséges. Amikor Európa elkezdett főszerepet játszani, maga mögött hagyta a többieket, de nekünk folytatni kell ezt a ezt a, az utat, és nem baj az, hogyha nem maradnak tőlünk az egyéb országok vagy kontinensek. Tehát folytassuk azt, amit elkezdtünk. Van még egy fontos dolog a, a módosítókban, ez párhuzamos mindezzel, ez a világ lakosságának növekedése. Ne feledjük ezt el a lakás, lakosság növekedésének üteme félelmetes. 11 milliárd embert prognosztizálnak 2050-re. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a célkitűzésénket elérjük. Az mostani célkitűzéseink elavulnak, mert a jövőben sokkal több energiát kell majd felhasználni, de az is nagyon fontos, hogy ma nyilván a növekvő lakosságnak nő az életszínvonala is, tehát még több energia kell ehhez. Nos, úgy gondolom, hogy nagy erőfeszítéseket kell tennünk, és az emberek elvándorlása sok helyütt a Földön szintén összefügg a klímaváltozással. Sok mindent várunk Párizstól, például a gazdasági elkötelezettséget. Finanszírozásra van tehát szükség, főleg a leggazdagabb és a legszennyezőbb országok részéről. De olyan országok is vannak, akik most szeretnének nőni. Mi azt mondjuk nekik, hogy jó, de mindezt tegyétek fenntartható és felelősségteljes módon tehát egyfajta módon őket is kompenzálni és segíteni kell. Fontosnak tartom azt is, hogy az új technológiák kutatásába, az innovációba befektessünk. A megújuló energiaforrások esetén aztán kicsit megrekedtünk, sokféle technológia él már, ezeket nem mind alkalmazzuk, És a közel-keleten vannak olyan országok, akik most nagyon leexportőrök, és akik azt mondják nekünk, hogy 20 év múlva, 50 év múlva, amikor már nem lesz olaj, az nem lesz baj, mert majd megújuló energiaforrás technológiákat fogunk exportálni. Tehát fontosnak tartom, hogy Európa is befektessen ebben a, ebbe a területbe, hogy mi legyünk a vezetők ebben a témában, a megújuló technológiákban. Utolsó téma ETS. Az Energiaunióval kapcsolatban is előjött ez. Már ott is elmondtuk, hogy, hogy az ETS bizony nem működik, nem lett kevesebb a kibocsátás, és nem lett hatékonyabb az energiafelhasználás. Itt az ideje, hogy egy alternatívát feltárjunk, hiszen az ITS egyszerűen nem működik. Másra van szükség, valami újdonságra. Utolsó mondandom, időben időben megszabott célkitűzéseket kell kialakítani, emellett pedig fontos az, hogy egy konkrét úti tervvel rendelkezzünk, tehát időről időre mindig ellenőrizhetjük, hogy megfelelő irányba haladunk-e. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Grosztetos. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a jelentéstevő úr munkáját. Sok minden elhangzott már, úgyhogy arra szorítkozom, ami én máshogy gondolok, a COP21-től azt remélem, hogy konkrétan a ló, az alacsony szén kibocsátású technológiákat támogassa. Ehhez az kell, hogy legyenek olyan vállalatok, akik ezzel foglalkoznak, és amelyek be tudják tölteni a szerepüket. Úgyhogy ezt mindenképpen hangsúlyozni kell majd a konferencia során. Erre vonatkozó lennének módosítóink, kollégákkal együtt nyújtottuk be. Bátorítjuk tehát a beruházásokat, illetve a vállalatok szerepvállalását a szén csökkentésében, illetve a magánszféra mobilizációjában. Úgy gondoljuk, hogy a megoldás tervezetet, vagy megoldási alternatívákat kell megszabni nagyon realistának, nagyon pragmatikusnak kell lennünk. Európai szinten már megfogalmaztuk a 2030-as célkitűzéseinket, de ezen túl kell lépni. Ugye van egy 50%-os csökkentési tervünk, de szerintem 2030-ra nagyon fontos az, hogy a vállalatokra is gondoljunk, tehát világos célkitűzések kellenek nekik is, szerintem. Az a legjobb útja a sikernek Párizsban, hogyha nagyra törőek vagyunk, mindannyian motiváltak vagyunk, de pragmatikusnak is kell lenni. Ezt szeretném volna mondani. Thank you very much. Köszönöm szépen, Tornáló asszony Merci, monsieur président. Vous m'avez... Köszönöm, elnök úr. Majdnem elfelejtett, de megbocsátok. Tisztelt jelentéstevő úr, köszönet a jelentését, köszönet, hogy odaadóan foglalkozott ezzel a témával. Századunk nagy kihívásáról van szó, és a Szent Atya is megmondta ezt. Nos, meg kell változtatnunk életmódunkat, illetve a természethez való viszonyunkat. Sajnos. Attól tartok, hogy Párizs ismét kommunikációs esemény lesz, és nem szabad elmenni szó nélkül amellett, hogy ugyanolyan Párizs lesz, ugyanolyan sikertelen lesz majd Párizs, mint amilyen Kopenhága volt. A szennyező. Mit teszünk majd azért, hogy kevesebb szennyező anyagot bocsássunk ki? Szerint, önök szerint még térdetjük kényszeríteni Kínát, vagy másokat? önök szerint zsarolással el lehet érni azt, hogy megegyezünk? De nincs semmiféle eszközünk. Módosítókat nyújtott, nyújtottam be az ENF nevében, gazdasági és politikai témában, hogy mit kell tennünk a klímaváltozás elleni harcban. Úgy gondolom, hogy be kell látnunk azt, hogy a jelenlegi rendszer nem működőképes. Miért? Hát azért, mert az EU az üvegház hatást okozó gáz kibocsátását csökkentette, viszont a fejlődő országok legalább annyi szenet fognak az atmoszférába kibocsátani, mint amennyit mi, vagy még többet. A fejlődő országok feljövőben vannak. Kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha náluk csökken a fejlődés. Második dolog, ezek az országok egyáltalán nem olyan szigorúak a környezetvédelmi szabályokkal, mint mi. Szerintem nem. Szerintem sokkal fontosabb dolguk is van, például a lakosságot etetni, mint hogy megszabjanak ilyen környezetvédelmi normákat. azt hiszem, hogy minél inkább bele akarunk szólni ezekbe a dolgokba, annál inkább világméretű veszélyeket és kockázatokat hozunk létre. A néppárt javaslatok viszont nagyon tetszettek. A pápa enciklikájával kapcsolatban ez örvendetes. Európának van erkölcsi és lelki kötelezettsége, remélem, hogy a néppárt más témákban is hasonló belátásra tér, mint például családi kérdésekben, illetve a az egyház társadalmi szerepével kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dali képviselője szó. Chair, u nixtieq nibda billi nirringrazzja lil kollega Jill Parnion rapport le prepar. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Zsil Párnyónak ezt a jelentést, amely egy sor olyan angodalmat, témát vett fel, amelyel valóban foglalkoznunk kell, ha azt szeretnénk, hogy a COP21-es konferencia jó eredményekkel járjon. Egyetértek abban, hogy lehetőségünk van a pozitív eredmények elérésére, de ennek érdekében nagyon fontos, hogy az enyhítő intézkedésekről is beszéljünk, hiszen az érdekeltek számára ez fontos. Az alacsony szénkibocsátású társadalomra ugyanis csak így tudunk majd átállni. Néhány fontos, számomra fontos téma, amelyben módosítókat is nyújtottam be, a közlekedést, a második legnagyobb ágazat, amely hozzájárul az üvegház hatású gázok kibocsátásához, ezért nagyon fontos, hogy ennek az ágazatnak a kibocsátását csökkentsük. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy az ICAO-ra és a tengerészeti ö, szektorra egyaránt, az IMO-ra egyaránt nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy ez a két ágazat is részt vegyen a csökkentési erőveszítésekben. Nagyon sok ö, ö, nagyon sok országban vannak ambiciózus célkitűzések, az ETS is globálisan ezt éri el. A globális piac kialakításával klímahatékonyabban tudunk dolgozni. Az jobb alkalmazkodás kérdése is fontos az élelmiszer, a víz és a területért folytatott harc ugyanakkor élesedni fog, és reméljük, hogy nem okozza ez majd a klímaváltozás elleni harc intézkedései nem okozzák majd azt, hogy emiatt nagy vándorlások lesznek. Reméljük, hogy fenntartható fejlődést fogunk tudni elérni. A klímaváltozási hatások miatt nagy mértékű népvándorlás is folyik már is, és jövőben még inkább folyni fog, úgyhogy ezt is a gyökerénél fogva kezelni. A tengeri környezet is fontos ebből a szempontból. Fontos hogy a negatív hatásokat a tengeri környezet szempontjából is próbáljuk csökkenteni, illetve hogy a vizeink ne károsodjanak a klímaváltozás miatt. Elnök, köszönöm szépen, Ivo Beleté a szó. Uh, <clears throat> köszönöm, elnök úr. Nem fogom megismételni azt, amit a többiek előttem elmondtak, de követném a, én, én a közlekedési bizottságban követem ezt a jelentést árnyék jelentéstevőként. Először is Karl Heinz Florenz mondta, és ugye ő a legtapasztaltabb a COP konferenciák terén, hogy mennyire fontos a széles támogatás, hogy a legfőbb politikai frakciók széles támogatása álljon a kialakított közös kompromisszum, illetve álláspont között mögött. Nagyon fontos, hogy úgy menjünk Párizsba, hogy egységes hangon szólunk, nagyon fontos, hogy elkerüljük, hogy túlságosan magasra emeljük a mércét. A nagyobb fokú ambíció persze jó, de az európai 2000 30-ra vonatkozó célok már is ambiciózusak, eléggé ambiciózusak, hogyha ennél magasabbra próbáljuk tenni a mércét, az esetleg azt eredményezi, hogy kudarcot val Párizs, és ezt nem szeretnénk. A közlekedési uh, bizottság véleménye is az, és ahogy Dári kolléga is elmondta, nagyon fontos, hogy a légi közlekedés és a tengeri közlekedés is részt vegyen a csökkentések ö, csökkentésben. A tízes bekezdés is erre vonatkozik. Azt hiszem, hogy ezt egy kicsit tovább lehetne fejleszteni annak érdekében, hogy még jobb minőségűek legyenek a javaslatok. És hát az összes más igyekezet, amely az LTS-ben részt nem vevő ágazatokra vonatkozhat, az elektromos áramtermelők, a, az akkumulátor eh, és egyéb témákban szintén nagyon fontos. Optimista jelentés, és nagyon örülök neki. Köszönöm szépen. Azt is köszönöm hogy Karl-Heinz re is emlékezhető csak 52 elnökséget takar ez le. Köszönöm szépen, Buzz Eichhout. Igen, én nem éltem meg ennyi elnökséget, mint Karl-Heinz, de még egy nagy teljesítmény részéről. Először is Ivó Belet köszönöm, hogy említette a közlekedési szakbizottság véleményét. Igen, ez tényleg jó vélemény, különösen a légi közlekedés és a tengeri közlekedés területén. Párnyó úr felkerül, felkarolhatná ezeket. De egyébként már nagyon jó a jelentése. Néhány új gondolat. A néppárt állandóan emlékeztet minket arra, hogy fogjunk össze, és utána persze a saját véleményüket akarják ránk erőszakolni. Hát ez egy elég jó stratégia, és én is ezt követném, hogyha a ti véleményeteken lennék, de az EU-s vélemény attól függ, hogy a tanácsban van-e egyöntetűség. 28 állam és kormányfő egyetértett. Én nem egészen érzem úgy, hogy most a parlament, ha széthúz, akkor az állampolgárok véleményét tükrözni a tegnapi ITS e vélemény után. Most már tudjuk, hogy a tanácsnak, a bizottság a titkársága, ne legyünk mi is titkársága a tanácsnak, próbáljunk meg kialakítani egy egységes pozíciót. Zsáfrandi úr sajnos már elment. Ő azt mondja, hogy 2020 előtt nem tudjuk megnövelni a célokat. Nem tudom, hogy ezt honnan szedi, mert az EU pontosan, hogy 2020-ra már majdnem elérte a mínusz 20%-ot. Tehát túlmúljuk a saját célkitűzéseinket Párizsra, ezzel jól ö, tárgyalhatunk. A bizottság most azt javasolja, hogy a ki nem adott egységeket mozgassák át a hármas fázisból a négyesbe. Ez azt jelenteni, hogy meggyengítik a 2020 utánra kitűzött célokat. Na ezért kell tárgyalnunk, és itt kell kritikusnak lennünk. Egyetértek a raportőrrel. meg kell mutatnunk, hogy vannak olyanok, akik értik, hogy mit jelentenek a számok, és nagyra törődtek szeretnénk lenni. Persze egyetértek abban utána a néppárttal, hogy utána legyünk egységesek, hát akkor tessék, csatlakozzanak hozzánk. Önök is mozduljanak el. Látom, hogy Kárhányt és Ivó már hogyan közelítenek egymáshoz. Aztán a finanszírozást illetően konkrétabbaknak kell lennünk. Minden egyes alkalommal, amikor azt mondjuk, hogy fontos a finanszírozás, de ez mit jelent? Jelentse azt, hogy az ITS bevételt visszaforgatjuk az éghajlatvédelembe a tengeri közlekedés és a légi közlekedés területén és a zöld tervekre fordítsuk a pénzt. Erre van szükség ahhoz, hogy szavahértőek legyünk Párizsban. Thank you very much. Köszönöm szépen. Sújca asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm Párnyó úrnak is a kitűnő jelentését. Én az AFED-ben vagyok ennek a témának a jelentés tevője, és tegnap sikerült kompromisszumos módosítókat kötnünk, ma meg is kapják ezeket. Én köszönöm, hogy a klímadiplomáciára kitért ezt gyakran elfelejtjük, pedig nagyon fontos lenne. Mi úgy gondoljuk, hogy a külszolgálatnak nagyon nagy a szerepe a klímaváltozás elleni harcban. Gyakran hallottuk a pápára és Angela Merkel szavaira való utásna. Ezt nevezném én klímadiplomáciának. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy egységesnek kell maradnunk Párizsban. De hogyan egyeztessük össze a nagyra törő célokat a realizmussal? Nagyra törőnek igen lenni kell, de realistának is. Annak érdekében, hogy Európa tovább működhessen. Én nem ellenzem a célokat, csak ezeknek kiegyensúlyozottnak kell lenniük. Valamit nem hallottam eddig, a TTIP tárgyalásokat. Én tudom, hogy nem ide tartozik ehhez a jelentéshez, de 2015-re már azért csak megértettük, hogy mi a szellemisége ezeknek a tárgyalásoknak, itt az ideje annak, hogy belegondoljunk, hogy mi minden hangzott el a TTIP-vel kapcsolatban. A fejlődő országokat illetően. Nagyon sokszor megemlítjük őket, de hát azért de ne felejtsük el, hogy ez nem egy egységes övezet. Itt van például Szaudi-Arábia, Szaudarábia, hát azért Szaudarábia nem nevezhető fejlődő országnak. Aztán nagyon fontos, hogy megbüntessük a szennyezőket, csak így járulhatunk hozzá a klímaváltozás elleni harchoz. Köszönöm! A bizottság részéről kérem. Thank you very much, uh, uh, Chairman. Um, Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy észrevételeket fűzhetünk a parlamenti vitához. Azt gondolom, hogy itt egy pozitív lendületben vagyunk, a felkészülés folyik a Párizsi konferenciára. Az EU-Kína nyilatkozott klímaváltozásról elfogadásra került június 29-én, és reméljük, hogy a fejlesztés finanszírozásáról szóló konferencia is sikeres lesz, és egyéb pozitív eseményekre is sor kerül majd még Párizs előtt, Párizsra készülvén, és remélem, hogy az itteni módosítók is lehetővé teszik, hogy fokozzuk a pozitív készülézést Párizs előtt. Említette, hogy az Európai Parlamentnek van egy világos állásfoglalása, ez nagyon jó, hiszen ezáltal az Európai Unió egy hangon szólalhat fel. Komoly konvergenciát látunk a jelentés és az EU-s állásfoglalás között, vagy álláspont között. Engedjék meg, hogy egy dolog, konkrét dologra utaljak. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság kérdése Párizsi, a Párizsi Egyezménnyel kapcsolatban nagyon fontos, csak így lehet szava hihető az egyezmény, sokan elfelejtik, vagy alulbecsülik. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi egyezmény ről szóló jelentés nem a legfelelőbb hely arra, hogy megkérdejelezzük az eddigi egyezményt, amelyet, amelyet egyébként nehezen értünk el. Elkezdtük belső politikáinkon, a eu belüli politikájukon a, táj, a, táj, a megbeszéléseket, de nagyon fontos, hogy a külvilág felé egyértelműen kommunikáljuk, hogy mit szeretnénk elérni Párizsra, mi a eh, elképzelésünk, és a bizottság Marokko, a marokkai kormánya egyetemben októberben tart meg egy konferenciát. Néhány dolog hiányzik a jelentés tervezetből, valószínűleg terjedelmi korlátozások miatt. Örülünk azoknak a módosítóknak, amik a G7-ről szólnak, a Lima Párizs agenda, az erő, erdőírtás elleni harc, a klímaváltozás, diplomációja és egyéb kérdések. Nézzük a magánfinanszírozás kérdését. Örülünk annak, hogy erről rövidesen egy nyilatkozat születik, ez jót tesz az EU szava hihetőségének. Párizsban EU-s költségvetésből érkező finanszírozás a mainstreamingen keresztül érkezik, ez fontos, és a klímaváltozás finanszírozása összekapcsolódik a fejlesztési finanszírozással, ez végül is egy érem két oldala. Az EU-s költségvetésből azt is támogatjuk, hogy az áttérést, az adaptációt segítsük. Ez a legkevésbé fejlett és a legsérülékenyebb országokban van, itt, van így főleg megfelelő pénzügyi eszközökre van szükség, hogy a magán finanszírozással is foglalkozzunk, illetve ezt is növeljük. Pozitív jeleket látunk, a donorok száma nő, egyre több dél-dél együttműködést látunk. A fejlődő országok szimbolikusan ugyan, de felajánlásokat tettek a Green Climate Fundba, tehát itt is vannak pozitív változások. Köszönöm. Thanks to you, and now... Köszönöm. Most pedig lezárjuk a vitát, megadom a szót a jelentéstevőnek, párnyónak. Köszönöm, önök úr, csak röviden, gyorsan. Köszönet az összes kollégának, aki hozzászólt, köszönet az Európai Bizottság képviselőnek is, aki ilyen kedves szavakkal szólt a jelentéstervezetről. Jó alap, ahogy a többiek is mondták de azt hiszem, hogy kompromisszumok megalkotására is nagy szükség van, hogy egyrészt szavahihetőek legyünk, másrészt pedig egy öntetőek, hogy minden kétséget kizárjunk, és fontosnak tartom, hogy a tanács, a bizottság és mi együttesen tárgyaljunk, tehát válvetve legyünk ott Párizsban. Egyfajta egyensúlyt kell itt megtalálni, tehát homogénnek kell lennünk, és össze is kell fognunk. Megpróbáljuk együttesen tehát kidolgozni a kompromisszumokat a következő árnyék jelentéstevő ülésükön. Köszönet továbbá az egyéb szakbizottságok jelentéstevőinek is a munkát, tehát ők véleményeket dolgoznak ki, az ITRE, a TRAN, a DEVE és az AFET is. Köszönet a vélemények szerzőinek, az ő véleményük is nagyon fontos, és ezért meg is hívom őket szeptember, szeptember 9-én, és aztán szeptember 14-én az tevői ülésekről Fontosnak tartom, hogy ők is ott legyenek. Miről is beszélünk majd ezen a két árnyékjelentéstevői ülésem. Az a lényeg, hogy 15-20 kompromisszum szülessen. G7-es ülés konklúziói a gazdaságból, a gazdaság játérésről, hogy a szín tartalmat csökkentsük, milyen intézkedésének kellenek ahhoz, hogy 2020-ig a, leküzdjük azt a különbséget, ami a tudományos álláspont és a donorok álláspontja között van, a kiotói jegyzőkönyv, aztán 2016-ig szeretnénk csökkenteni a levegőbe történő és a tengervízbe történő kibocsátásokat. Egy hihető úti terv kidolgozása. Aztán az harmadik országokkal való diplomáciai kapcsolat, illetve 230 módosítónk kell átrágnunk magunkat. Szerintem könnyen elérhető lesz ez a cél. Aztán van a módosítóknak egy másik csoportja, az üvegház hatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése, és szerintem itt is megtaláljuk majd a közös nevezőt. 2000 2030-ig, illetve 2050-ig az EU-s célkütőzéseket meg kell, vagy ki kell, meg kell szabni ebben a témában. Öt évente felül kell ezt vizsgálni, meg kell nézni azt is, hogy, hogy ne 10, illetve 20 évenként legyen a felülvizsgálat, hanem 5 évenként. Aztán az innovatív finanszírozási források megtalálása. Karl-Heinz Freud hozzászólásának örültem, egyetértek vele. Közös a célunk. A pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, de tisztában vagyok azzal is, hogy nem mindenki gondolkodik úgy, mint mi. Sokszor ez inkább akadályt jelent, mint eh, hozzáadott értéket, meg kell nézni, mi lesz az ilyen témájú módosítók sorsa. Illetve a fosszilis üzemanyagokra vonatkozó adóról is el kell gondolkodni. Miért is nevetnénk ezt fel az elnyékjelentéstevő üléseken? Azt hiszem, hogy Azt hiszem, hogy megbeszélhetjük azt is, hogy milyen eh, innovatív finanszírozási lehetőségeink vannak. Ezáltal azt hiszem, hogy ki szélesíthetjük a donorok eh, táborát is, és megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan lehet a magánszférát bevonni, de mindezt úgy kell megtenni, hogy az egyéb munkára, az egyéb kötelezettségvállalatokra, kötelezettségvállalásokra ne legyünk hátrányosak vagy károsak. Ne felejtjük, hogy az érintett iparágok azért foglalkoztatást is jelentenek. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeptember 22-e a bizottsági szavazás, plenáris szavazás, október 14 valószínűleg. Nincs más napi rendi pontunk. Mindenkinek kellemes nyaralást, és jó étvágyat, ha maradt még rá idejük.